ellenvéleménnyel él, akkor ezt, ezeket a szövegeket is a korrigendumokkal együtt elfogadottnak vesszük. A 174. cikk értelmében alá fogják írni annak a 12 jogszabálynak a szövegét, a parlament és a tanács elnökei, amelyeknek a szövegét megtalálják a kollégák az interneten. jó kolléga kér szót és a házszabályi kérdésében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Ma reggel Olaszországban, Venetóban 30 személy tartóztatott le a rendőrség, véleménykifejezés miatt, és én tisztelettel kérem az elnökséget, hogy foglalkozzon ezzel az esettel, mert itt a szabadsághoz fűződő jogok súlyos megsértése történt egy Európai Uniós tagországon. Az embereket nem büntethetjük meg azért, amilyen nézeteket vallanak. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves Borgécia úr, mondja az elnök úr, ennek semmi köze nincsen a házszabályhoz, de ettől függetlenül az elnökség figyelembe veszi az ön véleménynyilvánítását. Gressle asszony. Köszönöm, elnök úr. Egy kritikát kell megfogalmaznom a parlament mentesítésével kapcsolatos jelentésben, ugyanis nem elfogadhatónak minősítette a 47-es bekezdést az elnök úr. Itt arról van szó, hogy a Dali ügyben hogyan járt el az elnök úr, amikor egy vizsgáló bizottságot, vizsgálati bizottságot, illetve annak a jelentését csak hónapokkal később jutott el hozzánk, és ugyanígy egy meghívást nem hallatszik, mondom a kolléganőnek, nincsen tolmácsolás. Greszle asszony, működik a tolmácsolás? Rendben. Akkor ezek, hadd mondjam önnek, hogy a mentestéssel kapcsolatos véleményét akkor kellene elmondania, amikor ehhez a napirendi ponthoz érkezünk, és a mentesítéseket tárgyaljuk, ez pedig ma este lesz talán egy jogalapot közölne. Ugye az elnök úr a 157-es cikk értelmében csak a módosító indítványokat minősítheti nem elfogadhatónak, de parlamenti képviselőként egy elnökséget, egy, egy kérdést szerettem volna az elnökséghez intézni. base a jogalap, mondják nekem, a szolgálatok a 20-as cikk. De még egyszer mondom, hogy a megjegyzéseket akkor lehet elmondani, amikor az érintett napirendi ponthoz eljutunk. Most pedig a napirend megváltoztatásáról fogunk beszélni. Amikor, kedves asszonyom, elérünk a mentesítéshez, akkor ennél a napirendi pontnál mindenki szabadon elmondhatja a megjegyzéseit. Nos, tehát köszönöm szépen, akkor nézzük meg a napirendet, amelyet a a kértekezlete elfogadott. A következő javaslatok születtek, módosítjuk a napirendet. Április második a szerda. Volt egy